hangra figyeljenek, és az nem lehet más, mint az enyém. Stop, please. Kérem, szíveskedjenek helyet foglalni, újra kezdjük az ülést. A 25-ös napi rendi pont következik. Eszmecseréről van szó. E, a téma EU és Marokkó közötti megállapodás. E, ez a mezőgazdasági termékek és halászati termékek e, kölcsönös liberalizációjával kapcsolatos. Hölgyeim és uraim, többször már felkértem önöket arra, hogy foglaljanak helyet, és szíveskedjenek csendben maradni. Imár a felkérésemet parancsá fogalmazom át. Most kérem, szíveskedjenek eh, becsukni az ajtót, mert a kint tartózkodó személyek nagyon hangosan beszélnek. So, we have... Nos, az eszmecsere különféle intézményi eh, résztvevők között zajlik. Eh, itt van eh, Aziz úr, Aziz Achinus, kiváló vendégünk, a marokkói halászati és mezőgazdasági miniszter, ugyancsak itt van körünkben Pier Antonio Albert Albertini, az európai eh, parlamenti delegáció vezetője a Magreb országban, Hassan Silva úr, ugyancsak itt van közöttünk, a DG eh, Agriculture igazgatója az Európai Bizottságnál, Silva úrnak külön megköszönöm, hogy eljött közénk és képviseli az Európai Bizottságot. Ugyanakkor itt a nyilvánosság előtt eh, csalódásomnak adok hangot azért, mert a négy biztos közül, akiket meghívtam, egyetlen egy sem tudott eljönni. Agreements. Én... Tisztában vagyunk saját felelősségünkkel politikailag is. A mostani eszmecsere révén lehetőséget szeretnénk teremteni hogy őszinte vita alakuljon ki az Európai Unió tisztségviselői, illetve a partner országunk vezetői, azaz jelen esetben Marokkó vezető tisztségviselői között. Reméljük, hogy ennek az eszmecserének a révén tagjaink teljesebben megértik majd, hogy miről is van szó az előadóval, megállapodtam arról, hogy egy második eszmecserére is sort kerítünk majd, ezúttal majd az érintett felekkel. Ezzel, tehát ismételten üdvözlöm tisztelt vendégeinket, köszönöm szépen, hogy el tudtak jönni, és meg is adom a szót Bové úrnak, a téma előadójának. Kérem, hogy vezesse fel a témát, még mielőtt megadnám a szót a résztvevőknek, illetve a vendégeknek. José Bové, megadom a szót. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Tisztelt elnök úr, Tisztelt miniszter úr, illetve bizottsági képviselő urak, azt hiszem, hogy egy nagyon fontos ülésről van szó, hiszen itt az Európai, Bizottság, az Európai Parlament szakbizottsági ülésén már mind kezdtük el a munkát ebben az adott témában, és ezt a munkát nagy mértékben lelassították a bizottsági nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakbizottságának kérdései, aggájai, de ugyanígy a tanács jogi szolgálatának problémái is. Mint egy négy biztostól kaptunk választ, ugye erre utalt az elnök úr. Sajnos biztosok nem tudtak eljönni a mai ülésünkre, ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne üdvözölnénk azt a személyt, aki képviseli a bizottságot, de azért el kell mondani, hogy nagy kár, hogy a biztosak, biztos urak nem tudtak eljönni. Ez a kérdés természetesen a mezőgazdasági kereskedelmi témákban egy általános kérdés, nagyon fontos, és ezen kívül egy jogi aspektust is fölvet, hiszen konkrétan a kereskedelmi jogokra vonatkozik egy közigazgatási terület kapcsán, illetve az ENSZ szövegének fényében. És a bizottsági vélemény pontosan erre a konkrét kérdésre vonatkozik. Az általunk megkapott válasz eléggé homályos, óvatos megfogalmazást alkalmaz, és tulajdonképpen nem válaszol a kérdésre. És ezzel a zárójel be is zárnám. És azt tudjuk, hogy a nyugat-szaharai térséget közigazgatási szempontból ez a térség Marokkóhoz tartozik. Tudni szerettük volna, hogy a gazdasági, kereskedelmi kérdések, amelyek ezt a területet érintik, ezt, ezeket a kérdéseket Marokkó kezeli el, vagy sem. Természetesen itt nincsen ilyen kapcsolat, és azt is mondhatom, hogy ez egy normális helyzet. Nem Marokkónak kell válaszolni ezekre a kérdésekre, hiszen az ENSZ előtt jogi szempontból nem ők a felelősek nemzetközi jogról van szó, és a nemzetközi jog keretében a felelős tagállamnak kell, felelős államnak kell választ adni ezekre a kérdésekre. Jogi szempontból az ENSZ előtt melyik ország a felelős ezért a kérdésért? Nos, Spanyolország. Ez pedig problémát okoz számunkra, méghozzá egy olyan problémát, amit meg is kell oldanunk, azért, mert gazdasági megállapodást kötni az Európai Unió, illetve Marokkó között, akkor, amikor az EU-n belül van egy olyan ország, aki jogi szempontból felelős ezért a térségért, hát nem tudom, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Nagyon szeretném, hogyha egyértelmű választ kapnánk a bizottságtól, a de facto felelősséget, illetve a jogi felelősséget illetően. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos kérdés. Ezzel le is zárnám ezt a zárójelet. Ez egy konkrét kérdés a bizottság felé, és írásban be is fogjuk nyújtani ezt a kérdést. A mai megállapodás mennyiségi növekedésre vonatkozik, és természetesen ez is jó pár kérdést vet föl. Vannak olyan területek, amelyeket, amelyek még mindig függőben vannak, például a határellenőrzés, amikor a termékek belépnek az egy- egyes országokba, illetve a zöldségek és gyümölcsök ágazatát illető importok mértéke is. Itt ismét Spanyolországra utalnék egy nagyon konkrét kérdéssel, hogyan lehet egy új szakasz nyitni a kóták növelésében, anélkül, illetve úgy, hogy a hatékonyabb legyen a határellenőrzés. Tehát itt ismét egy konkrét, mélyreható problémáról van szó. Lehet, hogy először az európai jogszabályokat kellene megváltoztatni, tehát mm, lehet, hogy először az érintett európai jogszabályt kellene megváltoztatni, itt ismét a bizottsághoz intézem a kérdésem. A másik pedig a volumen kérdése. Jó pár termék esetében ö, volumen emelkedést látunk, azonban itt a vámok alacsonyabbak, mint az európai szintű vámok, legyen ez a mandarin, a paradicsom, vagy más gyümölcsök, illetve zöldségek. Tudni kell, hogy milyen mértékű lesz ez az emelkedés. A körülbelül háromszoros különbséget látunk a termelői ár, illetve a befogadott ár között. Például a paradicsom, illetve a citrusfélék területén. Aztán a harmadik probléma, a kvóták, ki exportál, ki tudja, honnan lehet tudni, hogy ebből a megállapodásból kihúzhat előnyt. Vagy a marokkói termelők, akiket egyébként támogatok, és mindig is támogattam, ezt egyértelműen látni kell, ugyanakkor a kedvezményezettek még mindig nyitott kérdést jelentenek. Az Azura, a Sof Opel illetve a Domen, de akár a permanent lesz, illetve az Agressus cégek is kedvezményezettjei ennek az ágazatnak, ennek a megállapodásnak. Az Azra például 42%-ot képvisel, a Dövel pedig 22%-ot, tehát lehet látni, látni kellene, hogy milyen architektúrában működnek ezek a cégek, azok, amelyek exportálnak. Az export több mint 70%-át három cég tartja kézben, ezek azonban nem családi vállalkozások. És itt az elnök felbeszakítja a felszólalót, arra kéri, hogy fogja rövidre a felszólalását. Et aussi pour le Le ministre. Mais je, nos invités. Je suis d'accord, mais je crois que Monsieur le ministre. Je vous en prie de poser vos questions. On y va, on continue. Tâchez. Tehát a miniszter úrhoz ö, ismét egy kérdést intéznék. A mezőgazdasági területeket illetően 700 ezer hektárt érint ez a kérdés egy konkrét területen, illetve 200 ezer hektár öntözött területről van szó, illetve ami a munkajogot illeti, konkrét euh, entreprise euh, agricole dans les szakszervezeti jogi kérdéseket euh, vet föl, hiszen a mezőgazdasági ágazatban működők jogsértéseket szenvednek el, különösen az Azura és a Sofrapen cégek esetében, és ez nagyon fontos következményeket von maga után és természetesen ez torzítja az árokat, eh, hiszen a marokkói, illetve spanyolországi munka ára nagymértékben különbözik. Ezen kívül van egy környezetvédelmi kérdés is, amelyet tanulmányozni kell. Tudjuk, hogy a víz nagyon, sok, nagyon komoly problémát jelent. Egy kilogramm paradicsom előállításához 100 liter vízre van szükség Marokkóban. Európában pedig 10-12 literre. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Marokkóban rosszul folyna a termelést, de az ipari minőséget vagy mennyiségű termelés valóban ökológiai kérdést, ökológiai problémát vet föl. Ezeket nem azért mondtam el, mint hogyha nem lenne megállapodás az EU és Marokkó között, de nagyon fontos, hogy ez jó alapra épüljen, és olyan alapra, amely bizonyos termelési formát, illetve cégeket helyez előtérbe, ahelyett, hogy a mezőgazdaságban dolgozók nagy részét kedvezményezett lenne Marokkóban, és köszönöm, hogy meghallgattak. Now, most átadom a szót vendégünknek, a marokkói halászati és mezőgazdasági miniszternek, Aziz Aginus úrnak. Uram, még egyszer köszönöm, hogy eljött. ön a szó. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök helyettes urak, illetve képviselő urak és hölgyek. Nagyon örülünk annak, hogy erről a megállapodásról beszélhetünk itt a mai napon, hiszen Szeretnénk a mezőgazdaságunkat fellendíteni, illetve liberalizálni az intézkedéseket. Először is hangsúlyoznom kell, hogy 96 óta, 1996 óta kedvezményezett kereskedelmi megállapodás keretében működünk, és ezen időszak alatt kedvezményezett bánásmódban volt részünk. Most azonban a, ez a kereskedelem 70%-át érinti, ellentétben 7-10%-kal. Jelenleg az európai kereskedelem 35%-át érinti ez, a megállapodás végig pedig 70%-ot. Nagyon általános kérdésekről van szó, a, például a szegénység megszüntetéséről. Itt van egy zöld marokkói terv, és a gépesítési szintünk nagyon alacsony. Azt mondhatjuk, hogy hektáronként 13 traktorral rendelkezünk, még ez más országokban 100 fölötti ez a szám nagyon kevés műtrágyát használunk, például Csillében 225 kilót hektáronként, nálunk sokkal kevesebbet. A lakosság 45%-a vidéken él, és nagyon sokan konkrétan mezőgazdaságból élnek. ez pedig a GDP 15-20%-át teszi ki idénytől függően. Ez pedig 4-5 millió munkahelyet jelent, ezért azt mondhatjuk, hogy gazdasági és szociális szempontból hatalmas kihívás előtt állunk. Európa nagyon fontos partnere Marokkónak, és itt egy megerősített státuszban vagyunk. Egy ilyen megállapodás, amelyről most beszélünk, valóban tartalommal töltené föl ezt a státuszt. Marokkó hatalmas lépéseket tett a demokrácia területén, például egy új alkotmányt fogadtunk el azért, hogy jobban tudjunk együtt élni. A regionális fejlesztés lehetővé tesz, hogy az emberek a saját sorsukat kezükbe vegyék. Nagyon fontos az, hogy politikai szempontból stabil legyen a földközi tenger térsége, illetve közös gazdasági erőfeszítéseket tegyünk. És ezért is fogad, ez nagyon reméljük, hogy elfogadják majd a meghívásunkat. Nagyon sok olyan kérdés van, amelyről beszélnünk kell, és tudom, hogy nagyon sok kérdésük van a parlamenti képviselő uraknak és hölgyeknek, kellő időt szeretnék adni nekik arra, hogy válaszolni is tudjanak, választ adhassak ezekre a kérdésekre. Köszönjük szépen, ezzel megnyitnánk az eszmecserét. Elnézést, mondja az elnök. Megfeledkeztem José Manuel Silva úrról, aki a DJ Agriculture-nek a főigazgatója. Ő képviseli a bizottságot, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ahogyan már nagyon sok alkalommal beszéltünk erről, Marokkó stratégiai partnere az Európai Uniónak az euróment térségben, illetve kereskedelmi területen. Ez politikai szempontból is rendkívül fontos. 2008-tól megerősített együttműködésben dolgozunk, és nagyon örülünk annak, hogy a marokkai mezőgazdasági miniszterrel eszmecserét folytathatunk, és így az Európai Bizottság véleményét is elmondhatjuk. Véleményünk szerint ez mindenki számára kedvezménye, kedvezményes megállapodás, a, pá, a felek elégedettek lehetnek, elégedetnek is kell lenniük ezzel a megállapodással. Ahogyan önök, önök is tudják, az Európai Unió szeretné megerősíteni kapcsolatait a földközi-tengeri térséggel, illetve a földközi-tengeri országokkal. Ez a demokráciáért kialakított partnerségi program keretében történik. Ez egy kiegyensúlyozott megállapodás, amely nagyon pozitív eredményeket hoz a kereskedelem, illetve a gazdaság területén, és kényes termékekre tér ki. Természetesen egy millió eurós garancia, garanciával kell számolnunk. És lesz, lehetővé teszi számunkra azt, hogy megnyissuk a kapuinkat a szomszédos országok előtt, olyan országok előtt, ahol gyors fejlődés történik. Azt mondtuk, hogy a liberalizáció nem szimmetrikusan történik, de azt is el kell mondanunk, hogy Marokkó hatalmas lépéseket tett előre. Nem szabad megfeledkezni arról, arról sem, hogy Marokkó nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, megnyitotta a piac, piacát a gazdasági integrációs terv keretében, és az Európai Uniónak ezt ki kell használnia, ki, alkalmaznia kell jó pár területen, és a piaci részesedését növelni kell. Például a gyümölcsök, illetve a feldolgozott élelmiszerek területét liberalizálni fogjuk, vagy majdnem teljes mértékben. A tejtermékek, valamint az olajos magvak piacát is liberalizálni fogjuk, és ez pedig egy óriási lépést jelent előre a jelenlegi megállapodáshoz képest. Másrészt mennyiségi növekedést látunk majd, 52 ezer tonna mértékben a paradicsom esetében, azonban ez a hagyományos kereskedelmi mennyiséget nem éri el. Azt hiszem, hogy az európai gazdasági, mezőgazdasági érdekeket, különösen a spanyol érdekeket figyelembe veszi ez a megállapodás, például a paradicsom importra gondolok. A európai tél idejére. Vannak tehát védszáradékok itt a megállapodásban, ugyanúgy, mint a jelenlegi mechanizmusokban is, amelyek a növény egészségügyi ellenőrzéseket érintik. A miniszter úrhoz hasonlóan kíváncsi vagyok a véleményükre, és konkrét kérdésekre is szívesen válaszolok, amelyeket Bové úr említette meg. Azonban Viman úr is eljön majd az ülésünkre, és a Szaharát érintő kérdésekre ő fog válaszolni, tehát a nyugat-szaharai térséget érintő kérdésekre, hiszen ez rátartozik. Köszönjük szépen. Köszönjük, Szilva úr. Ezzel megnyitjuk a kérdések idejét, elindítjuk az eszmecserét a tagjaink számára. Mindenkit arra kérek, hogy röviden fogalmazzon, hogy tartani tudjuk az előzetes időbeosztásunkat. Jó néhány e, kérés érkezett már be hozzám. Az első Gianluca Susta a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, szeretnék eleget tenni az ön felszólításnak, és röviden fogalmazni. Itt számok hangzottak el, a miniszter úr eh, előadásában, és szeretnék köszönetet mondani a mezőgazdasági főigazgatóság képviselőnek is, akinek előadásából kiderült, hogy milyen jelentőségű témáról van szó. Azt kell, hogy mondjam, csalódott vagyok, hogy most, amikor az Európai Unió eh, eh, és Marokkó közötti kapcsolatokról van szó a nemzetközi helyzet alapján, az Észak-Afrikában kialakult helyzet alapján, a mezőgazdasági szakbizottság a véleményében olyan álláspontot alakított ki, amilyet kialakított. Úgy gondolom azonban ettől függetlenül a kereskedelmi egyezmény területén folytatnunk kell az erőfeszítéseinket. Barcelona óta ugyanis az a fontos, hogy a kereskedelmi kapcsolatainkat és a földközi tenger térségéhez fűződő kapcsolatainkat a maguk egészében, különösen a nagyobb hagyományokkal rendelkező országok esetében, a dél-európai országok esetében ténylegesen áll, tehát ezeket a kapcsolatokat elmélyítsük Nyilvánvalóan vannak kérdések, amelyek eh, az emberek eh, élethelyzetét illetik ebben a térségben, de meg kell, hogy próbáljunk eh, túllátni a saját köldökünkön, átugorni az árnyékunkat, és nyíltan fordulni Észak-Afrika felé. Nem szabad, hogy a jelenlegi konfliktusok eh, további konfliktusokat szüljenek, és azt mondjuk a jelenlegi helyzet miatt nem várjuk ide a migránsokat, bevándorlókat. Tehát mindenképpen a jelenlegi helyzet ellenére a földközi tenger mindkét oldalának az integrációt kell eh, célul kitűzni. Ennek van jelentősége megfelelő korrekciókat kell tehát véghez vinnünk, ezzel tudunk hozzájárulni ehhez a folyamathoz. Ami pedig a védzáradékokat, védelmi intézkedéseket illeti, remélem, hogy megfelelő esetben ez is hozzá fogunk tudni járulni. Tendigrup. Maria Muñez, az a szocialistáktól. Elnök úr, köszönöm szépen sokat hallottuk már, hogy mennyire fontos ez az egyezmény. Éppen ezért ezzel kapcsolatban további utalásra már nincsen szükség. Nyilván tudjuk, hogy ennek az egyezménynek stratégia jelentősége van Európa számára. Éppen ezért érdemi kérdésre térnék. Nem tudom, hogy ez így hangzott el, vagy rosszul értettem-e. Ami a spanyol bíróságokat illeti, Spanyolországnak nincsen Nyugat-Szaharával kapcsolatban bíráskodási illetékessége a 70-es évek közepe óta. Itt van ugye egy madrini egyezmény, amit ezzel kapcsolatban aláírtak. Az ENSZ-ben az ENSZ az ENSZ negyedik bizottsága előtt van tehát a nyugat-szaharai nyugat-szaharai térségnek, nyugat-szaharának a gyarmati, gyarmatosítás alali mentesítése. Tehát a biztonsági tanácsnak a határozata után most azt kell, hogy lássuk, hogy hogyan jut ki Nyugat-Szahara a problematikus helyzetben. Vannak olyan politikusok, akik megpróbálják Spanyolországban helyzetet megoldani, de 75 óta Spanyolország lényegében semmit sem tett, hogy a szuverenitását támogassanak a területnek. Christian Muscardini a néppártól. Eh, mi congratulo per Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném kifejezni örömömet, hogy itt van Szilva úr, miniszter úr, és mindketten világosan bemutatták számunkra, hogy mennyire pozitív hatású és kiegyensúlyozott ez az egyezmény. Nem szeretném, hogy a bizottságunk, a mezőgazdasági bizottságnak az alteregója legyen. Ott az elmúlt években nagyon sok érdemet szereztek ezen a területen, de sajnos politikai megfontolásaik volt voltak, amelyek eh, talán a parlamenti viszonyokhoz méltatlanok. Mi parlamenterként, parlamenti képviselőként nem csak a nemzeti, a saját tagállami érdekeinket kell, hogy figyelembe vegyünk, hanem figyelembe kell vennünk azt is, hogy Európa egésze számára mit jelent Észak-Európa és Észak, Észak-Afrika és Észak-Afrika számára mit jelent Európa. Tehát ez egy politikai kérdés. Nem szükséges, nem szükséges az, hogy az egész térség azonos léptékben haladjon előre a demokratizálás útján. Marokko az elmúlt hónapokban és az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tett már a demokratizálódás útján, úgyhogy velük mindenképpen egyezményt kellene elérni, hogyha ez nem siker rövid időn belül, akkor ez az egész térséget destabilizálni fogja. Tehát a stabilizációhoz van szükség, és az infláció leküzdéséhez van szükség erre az egyezményre. Azzal kellene foglalkoznunk itt a bizottságban, hogy a nemzetközi kereskedelem területén értelmes politikát alakítsunk ki, ez fogja támogatni azt, hogy a múlthoz hasonlóan Afrika, Észak-Afrika ne csak a kínaiaknak, a kínai monopóliumnak a harc terepe legyen, hanem mi is lépéshez jussunk ott. Köszönjük. A zöldek képviselője következik. Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el, hogy miért vagyok itt. A Halászati Bizottság véleményének jelentős tevője vagyok, tehát nem az INTA tagjaként szólok, hanem inkább a Halászati Bizottság tagjaként, és ezért érdekel ez a jelenlegi téma. Azonban három kérdés van, amelyre szeretném, szeretnék rátérni, és örülök annak, hogy eljött hozzánk a miniszter úr, így egy kicsit képet adhat a konkrét kérdésekről. A kollégám már utalt ezekre, ezek közül az első a módszertan, hogy hogyan kívánják kidolgozni ezeket a projekteket, és eddig ugye erről nem volt szó, a bizottság ezt nem említette, nem történtek előzetes konzultációk azokkal a szereplőkkel, akikkel kellett volna tárgyalni. Aztán a második kérdésem, a koncentráció kockázata, ki lesz valóban kedvezményezettje ennek a megállapodásnak. Ahogyan már elhangzott, egyértelműen kell látni, hogy akár az európaiakról, akár a marokkóiakról legyen szó, nem az általános mezőgazdasági termelők lesznek a kedvezményezetjeinek a megállapodásnak, hanem bizonyos nagy cégek, ők fognak hasznot húzni ebből a megállapodásból. Igazságosnak kell lennünk, hiszen már most is kaptunk kritikát mezőgazdasági csoportoktól, akár európai, akár marokkói csoportokról. Ők nem annyira lelkesek, a megállapodásért, illetve annak a hatékonyságért. És hogyha mezőgazdasági szempontból nézzük a kérdést, akkor ugyanerre az eredményre jutunk, például a tenger gyümölcseit illetően, halászati kérdéseket illetően. A harmadik kérdés a legfontosabb, ez pedig geopolitikai, geostratégiai kérdés. Ismételten egy olyan kérdés előtt állunk, amely már nem új, amit már meg kellett volna oldanunk. Marokkó kezeli, igazgatja a nyugat-szaharai térséget, de nem tartozik teljes mértékben territoriális, illetve politikai közigazgatási szempontból Marokkóhoz, tehát nem folytathat tárgyalásokat olyan formában, ahogyan ezt jelenleg látjuk. És azt hiszem, hogy a kétoldalú tárgyalások során erre egyértelműen rá kell világítani, de a bizottsággal való tárgyalások során is, hiszen azt kérjük a bizottságtól, hogy erre a kérdésre reagáljon, és mindig azt mondják, hogy a marokkóiak garantálják azt, hogy a nyugat-szarai térség kedvezményezetje legyen ennek a megállapodásnak. Azonban föl kell tenni a kérdést, hogy a nyugat-szaharai térség lakosságának föltették-e a kérdést, hogy hogyan fog működni ezt a megállapodást, tudják-e, hogy mi a metodológia, mindig is nem a válasz erre a kérdésre, hiszen soha senki nem tette föl ezeket a kérdéseket a nyugat-szaharai térség közigazgatási felelősségének, és ezért hiányzik a hitelesség a politika mögül. Ez pedig nagyon konkrét politikai problémát jelent számunkra. Kíváncsi vagyok a miniszter úr véleményére, azért, mert egy nagyon fontos témáról van szó. Nem az első alkalommal állunk szembe ezzel a problémával, és nem is az utolsó alkalom ez. Az Európai Parlamentben már nagyon sok vitát folytattunk erről a kérdésről, és valóban meg kellene már oldani azt. Hadd mondjam el, hogyha túl sok időt töltünk el ezzel a témával, akkor mások nem jutnak szóhoz. A szocialisták képviselője következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr! Igen, valóban egy időszerű kérdésről van szó, egy olyan témáról, amely a legtöbb politikai frakció esetében prioritást. Ez pedig prioritást jelent, ez pedig az, hogy hogyan lehet legjobban segíteni a földközi tengertől dél országoknak. Nem szeretnék itt most a részletekbe bocsátkozni, konkrétan országokat megnevezni. Ezzel ellentétben, illetve emellett átláthatóságot követelünk a megállapodások kapcsán, igazságot, méltányosságot, egyensúlyt. Tehát nem feltétlenül igennel vagy nemmel kell ö, válaszolni egy ilyen megállapodásra, hanem az egészet kontextusban kell látni, ugyanúgy Marokkó esetében, mint az Európai Unió esetében, hiszen, és azt hiszem, hogy beszélhetünk őszintén, nem kell udvariasságokba bocsátkozni. Ki húzott előnyt, vagy ki húzna előnyt egy halászati megállapodásból? Azt láttuk, hogy nem volt ez a megállapodás teljes mértékben átlátható, bizonyos országok előnyre tettek szert, akár csoda szintjén is, azonban mm, nem feltétlenül érintette a konkrétan illetékes országokat ez a megállapodás. Tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos az elvekre odafigyelni. Van egy kérdésem, és így az elnök úr kérését is tiszteletben tarthatom. Egy-két hete, egy-két hónapja foglalkozunk már ezzel a kérdéssel. A bizottság nyomon követte ezt a megállapodást. Szeretném tudni, hogy a, a bizottsági nyomonkövetést kivégezte, illetve a civil társadalom ebben részt vette, hogyan lehet ennek a bizottságnak, ennek a munkacsoportnak a függetlenségét bizonyítani, illetve biztosítani, Tudom, hogy nagyon kevés az időnk, úgyhogy röviden kérem a választ. Kalina Salvatore Iacolino az Európai Néppártól. Presidente, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is röviden fogok fogalmazni. Nyilvánvalóan itt egy technikai dossziéról van szó, amelynek ugyanakkor politikai jellege is van Marokkó a többi észak-afrikai országhoz hasonlóan most nagyon fontos időszakot tudhat maga mögött. Volt egy népszavazás, ezen 72% a lakosságnak részt vett, tehát ezek bizalmat keltő, bátorító jelek, ami az alapjogoknak a régióbeli védelmét illeti. De hát nyilvánvalóan ennek az egyezménynek, ahogy említettem, politikai vonatkozása is vannak. Ez egy fontos egyezmény, Úgyhogy mindenképpen pontosan és komolyan meg kell vizsgálnunk, hatástanulmányt kell készítenünk, meg kell nézni, milyen többletértéket ad egy ilyen egyezmény a vidéken élő lakosság számára Marokkóban. És más oldalról azt is látni kell, hogy vannak nehézségek a dél-európai gazdálkodók milliói számára is, akik adott esetben hasonló nehézségekkel küzdenek, mint a marokkóiak. Gyümölcsök, zöldségek, olívaolaj, számtalan termékre vonatkozhat ez az egyezmény és nyilvánvalóan itt az egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni, ez nem szabad, hogy meglepetést keltsen. Tegnap a mezőgazdasági szakbizottság állást foglalt, negatív volt az álláspontja. Én E, a néppártnak a jelentéstevőjeként a bizottsági szempontokat figyelembe fogom venni. A miniszter úr e, elmondását is meg fogom vizsgálni, amit a kontinengesekkel kapcsolatban mondott, és maga az Olaf is az előbb az előbbiekhez hasonlóan objektív nehézségekről beszél. Tehát itt objektív értékelést kell adni a helyzetről, ez az egyetlen értelmes eljárásmód vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk az intézkedéseket. a tervezett intézkedés, más lehetőség nincsen. José Andrés. Köszönjük. José Andrés a szocialistáktól. Bueno, estamos hablando del acuerdo... Köszönöm szépen, elnök úr a marokkói kereskedelmi egyezményről beszélve azt kell, hogy mondjuk, hogy ezt már hónapok óta kezeljük itt, és talán nagyobb figyelmet tanúsítunk neki, mint más országokkal kötendő egyezménynek. Azt kell, hogy mondjam, hogy az egyezménynek a kölcsönösség alapjain kell nyugodnia. Én spanyol vagyok, éppen ezért Eh, a spanyol szemszögből is látom a dolgokat, és spanyol szemszögből is szólok. Két ez a egyezmény 1996 óta létezik, azóta két eh, parlamenti választási időszak volt. Spanyolországban egy néppárti, egy szocialista, Bové úr itt különböző kérdéseket tett föl, amelyek fontosak, hiszen negatív következményekkel járhat az egyezmény a mezőgazdaságra, még ha akkor is kereskedelmi, technikai szempontból lehetnek pozitív hatásai. Voltak olyan javulások, voltak védzáradékok, különböző mechanizmusoknak a megerősítése, amelyek azt szolgálták, hogy az európai mezőgazdasági termékek esetében is javuljon a helyzet de azt gondolom, hogy az értékelés, értékelő bizottságnak megfelelően kell működnie, és függetlenül kell a munkáját végeznie. Ami a határellenőrzést illeti, illetőleg a növényegészségügyi ellenőrzést, minden ország önmaga, minden tag, ország, tagállam önmaga illetékes ebben. A Spanyolország ba érkező termékeket a spanyoloknak, a Márszájba érkezőket a franciáknak kell megvizsgálniuk. Ami Nyugat-Szaharát illeti, függetlenül az eddig elhangzottaktól, hogyha Nyugat-Szaharában állítanak elő termékeket, és ezek kivitelre kerülnek, akkor nyilvánvalóan ez ezzel kapcsolatos jövedelemnek is a Szaharában kell megérkezni, az ebből származó jövetelnek. Tudjuk, hogy bizonyos, tudjuk, hogy például paradicsomot terhel, termelnek Nyugat-Szaharába, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos címke nem kerül rá a termékre. Én ott vagyok a halászati bizottságban, nyomon követem a halászati egyezményekkel kapcsolatos fejleményeket is, a 27-es szélességi foktól délre halászva a termékeket nyugat-szaharai halászati terméknek kell tekinteni, tehát onnan származó halnak kell tekinteni. Tehát itt nem lehetnek különösebb meglepetések ezen a területen. Ez egy pozitív egyezmény, amelyel a jövőben, amelyek a javításaival is jövőben is foglalkozni kell, legyenek negatív következményei a, ne, a európai, például a spanyol mezőgazdaságra. Ezzel kapcsolatban tehát további javításokra van szükség, akár csak bármilyen más egyezmény esetében. Így fogunk tudni politikai szempontból is többet értéket elérni az olyan egyezmények esetében, amelyeket Európával határos országokkal kötünk így fogjuk tudni a szabadság, a demokrácia fejlődését is támogatni. Uh, finally met in just to break the monopoly. Köszönjük. Kazak úr következik, hogy ne a latin országok monopóliuma legyen itt a végtelenségig. Megadjuk a szót Kazak úr. Kazak úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a kollégák véleményeit hallottuk részleteiben, a földközi tenger térségéből érkező kollégák véleményét, és természetesen megértem az aggájaikat, és értem, hogy a mezőgazdasági területen aggódnak azok, akik, akiket képviselnek. Egyértelmű az álláspontunk, támogatjuk ezt a megállapodást azért, mert ahogyan Muszkádini asszony is utalt erre, ez a megállapodás olyan, amelyet támogatni kell, mind az Európai Unió érdekében, mind pedig azért, hogy a marokkói lakosságot, népet támogatjuk, é, támogassuk és segítsük a jelenlegi reform folyamatokat. Azt gondolom, hogy ez a megállapodás, ne, ezt a megállapodást nem szabad túszként kezelni, nem szabad a nyugat-szaharai térségre összpontosítani csak, hiszen el kell, hogyha erre, erre összpontosítunk, akkor minden minden megállapodást Marokko és Európa, az Európai Unió között megkérdőjelezünk, ez pedig nagyon károsan hatna a kétoldalú kapcsolatokra. Véleményem szerint ezt az igaz, közigazgatási kérdést intézményi szinten kellene megoldani. Az Európai Bizottság, illetve a tanács, valamint a parlament szintjén, Európa és Marokkó között az ENSZ nagyon fontos szerepet tölt be ebben a kérdésben, olyan megállapodást segíthetne elő, amely mindkét fél számára elfogadható. Nekünk itt a parlamentben arra kell összpontosítanunk, hogy ez a megállapodás előnyt szolgáltat-e az európai állampolgároknak, illetve a marokkói népnek. Ezért úgy gondolom, hogy megállap- az véleményünk egyetemű, támogatjuk a megállapodást. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a kérdések sorát. Paul Murphy úr az utolsó ö, hozzászólónk. Kérem, eh, ne éljen vissza az időkerettel, két percet kap. Köszönöm szépen. Osztom az aggályokat, amelyeket Bové úr illetve más felszólalók mondtak, különösen a halászati partneri megállapodás kapcsán. hogy a marokkói kormány tárgyalt az EU-val, nem csak a marokkói halászati jogokról, hanem a nyugat-szaharaiak jogairól is tárgyaltak. Olyan jelek vannak, hogy igazából nem kaptak előnyöket, valójában a nyugat-szaharai eh, népnek nincsenek képviselői, nincsenek képviselve. Amikor ilyen dolgokról beszélünk, akkor mindig szóba kerülnek a kis gazdálkodók. Azt mondják, hogy a megállapodásoknak ők látják a hasznát, de valójában igazából a mezőgazdasági nagyvállalkozások húznak ebből hasznot. Néhány nagyvállalkozásról van itt szó, csak ezt szerettem volna mondani ennek a megállapodásnak a kapcsán. Elnök, mielőtt megadnám a marokkói miniszter úrnak a szót, eh, elmondom, hogy eh, tudomásomra jutott, hogy eh, Pierre Vimon úr is közöttünk van, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkára. Szívesen üdvözlöm itt körünkben, és köszönjük, hogy megjelent. Egyúttal megkérdezném, hogy van-e észrevétele vagy hozzáfűzni valója a témához. I, um, thank you, Mr. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívást kaptam erre az ülésre. Számos eh, észrevételem van, de tudom, hogy drága az idő, nem akarom ezt túlságosan rabolni. Két megfigyelést mondanék. Feltették a kérdést <clears throat> teljesen érthető módon, hogy mi a helyzet a Nyugat-Szaharával. Itt csak ismételni tudom, hogy a nemzetközi jog, illetve az ENSZ nemzetközi gyakorlata alapján a, a nyugati Szahara egy önkormányzásra képtelen terület, hm, ahol egy idegen hatalom gyakorolja a jogokat. Úgyhogy ezzel a helyzettel sajnos ilyen módon kell szembesülnünk, ezt kell kezelnünk. Számos mód kínálkozik arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a területen mi történik. A marokkói kormány és a marokkói hatóságoknak be kell tartaniuk az ehhez vonatkozó rendelkezéseit, figyelembe kell venniük, és tiszteletbe kell tartaniuk Tisztelbe kell tartaniuk az adott területen élőknek a szükségleteit és igényeit. Az önök előtt álló, önök előtt fekvő megállapodással kapcsolatban tudjuk, hogy albizottságok foglalkoznak vele. A megvalósulás előtt pontosan meg kell győződni arról, hogy a vonatkozó elveket E, a marokkói hatóságok majd betartják-e. A második észrevételem nagyon egyszerű, nevezetesen meg kell értenünk, e, hogy ez a megállapodás milyen kontextusban születik. Tudjuk valamennyien, hogy az utolsó hónapokban számos eseményre került sor a földközi tenger déli térségében, nagyon e, határozott demokratizálódási folyamat, jelentős változás zajlott le arra a fő képviselő március 8-án, illetve május 25-én kommunikációt adott ki. Ezekben különféle iránymutatásokat fogalmaztunk meg. Célunk, hogy megtaláljuk a megfelelő kapcsolatokat, illetve a megfelelő partnereket az adott térségben, Marokkó és e térségbe tartozik, mindenképpen nagyvonalúságra és megértésre van szükségünk. Számos eszközről beszélünk, és ezek közül a kereskedelem, mint eszköz nagyon is az események homlokterében van. Tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz, ellentmondásos terület. Az érdekeink különböznek, a tanácsban jelenleg is, azaz a, a külügyi tanácsban heves vita folyik a témáról. Ott napirendre tűztük a témát, hogy az adott térség országaival hogyan lépünk tovább. Elmondom, hogy a vita végén, a legutolsó külügyi tanácsban fontos következtetéseket fogadtunk el. Mind a 27 tagállam elfogadott egy bizonyos számú ö, ö, megállapítást. Azt mondtuk, hogy a kereskedelmi koncesziókat ö, tovább lehet folytatni. Tehát ez egy iránymutatás, amely valóban a napi renden van, de meg kell vizsgálnunk a részleteket. Mindenképpen szeretnénk olyan üzenetet sugározni az országok felé, hogy szolidárisak vagyunk. Marokkónak és azt üzenjük, hogy folytassák az átmenet időszakát, az átalakulást méghozzá rendben és békés módon. Mindenkinek szeretnénk elmondani, hogy az ő oldalukon állunk, szeretnénk, hogyha segíteni tudnánk az átalakulás folyamatában ne feledkezzünk meg erről, és az eszközök közül a kereskedelem mindenképpen olyan, amelyet tovább is hasznos, hasznosítanunk kell, alkalmaznunk kell. Köszönjük szépen a Európai Unió külügyi szolgálatának a véleményét. Most azonban visszatérünk vendégeinkhez. Megadom a szót eh, a Marokkó eh, halászati és eh, mezőgazdasági miniszterének, Aziz Akenus úrnak Tudom, hogy nagyszámú kérdés hangzott el, az idő kötött, nem adhatom meg önnek az összes időt, amire szüksége lehetne, de remélem, hogy így is meg tudja adni a válaszait. Kérem, szíveskedjen korlátozni maximum 15 percre a hozzászólását. Megadom a szót. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom a tisztelt képviselő uraknak és hölgyeknek az érdeklődésükért, illetve a kérdéseikért. Meg is értem az akájaikat. Azt hiszem, hogy jó pár témát felvetettek, megpróbálnék erre válaszolni sorrendben. Először is, ami Dél-Marokkó térségét illeti, azt mondhatom, hogy a marokkói zöld terv regionális szinten indult el, illetve regionális tervekre bomlik. Ez mezőgazdasági területet is érinti, ezeknek a régióknak, területeknek a fejlesztésére megállapodásokat írtunk alá a regionális tanácsokkal, és ezeket egy, egyöntetően meg is szavazták. Ezek nagyon fontos fejlesztési projektek, a következő évtizedben 480 millió euróra rúg a mezőgazdasági beruházás, és ennek nagy része állami támogatás. 220 milliós euró, millió eurós értéket képvisel, illetve több millió munkahelyet. Ez a régió az a régió, amely, amelyet érintenek a mezőgazdasági kérdések, tehát a zöldség és a gyümölcs terül, termelés. A nagy kihívás előtt állunk ezen a területen. Van még egy nagyon fontos kérdés, ez pedig az élelmiszerbiztonság, élelmiszer ellátottság kérdése. Ez nemzetközi szinten is komoly problémát okoz. A világ nak részét képes, képezi a kereskedelem, és a, azt hiszem, hogy a, meg is kell duplázni a mezőgazdasági termelés mennyiségét, ezt írja elő a FAO, ahhoz, hogy megfelelően el tudjuk látni a föld lakosságát. Jó tanulók szeretnénk lenni ebben a, ezen a területen, és pozitívan szeretnénk reagálni ez azonban azt jelenti, hogy a mezőgazdasági fejlesztést a kihívásokhoz kell igazítani, és természetesen nem, ez nem jelenti azt, hogy önellátók vagyunk minden termék esetében. Megpróbáljuk a tőlünk telhető lehető legjobb eredményt elérni, és ebben a szellemiségben írtuk alá ezt a megállapodást. Szeretném, hogyha észben tartanák azt, hogy a marokkai piac egy nagyon érdekes piacá vált, és észben kell ezt tartani, mint egy 33 millió fogyasztó van Marokkóban, méghozzá ez jelentős mértékű fogyasztás jelent, és a kérdés az ugye az, hogy exportáljunk-e, a nemzetközi piacra belépjünk-e, avagy sem, hiszen ez egy érdekes kérdés. Tehát aztán ott van a, az egészségügyi biztonsági kérdés is. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy az európai hatóságokkal 30 hónapon keresztül együttműködtünk azért, hogy kidolgozzuk a metodológiánkat, a munkamódszerünket, és egy megállapodást tudtunk körvonalazni az élelmiszerbiztonság témájában. Ez pedig teljes mértékben megfelel az európai előírásoknak. Van két ellenőrzési intézmény, az egyik az élelmiszerbiztonsági hatóság, amely a termelésre, illetve a kereskedelemre, a forgalomba hozatalra foglalkozik ezzel a területtel, illetve egy másik, amelyik az exporttal. Az a termék, amely kilép Marokkóból és európai térségbe belép, azt nyomon tudjuk követni, és ellenőrizzük is. Egyrészt akkor, amikor kilép az országból, másrészt pedig akkor, amikor belép az Európai Unióba. Európa határozza meg a maximális maradványértékeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy 20-szor kevesebb nálunk ez a ráta. Úgyhogy azt hiszem, hogy kellőképpen teljesítjük az előírásokat, és bizonyos országok esetében mintegy ötször kevesebb ilyen értesítésre volt szükség. Együtt kell tehát működni a szabályozási konvergencia területén, azért, mert ez szintén rendkívül fontos kérdés. Marokkó Európa ajtajában áll, ezért fontos partnerek vagyunk. Önök társai, szerződéses felei vagyunk. Ami pedig a nagy cégekkel való kapcsolatokat illeti, ezen a területen annyit szeretnék elmondani, hogy 8 millió 700 ezer hektárnyi mezőgazdasági területtel rendelkezünk, az azt jelenti, hogy a szegénységet mértékben tudjuk csökkenteni, ezzel a, ezen terület segítségével gabonát termelünk többek között, ez pedig d'aider ces par des programmes de l'État sur... Ez pedig nagyon, nagyon fontos eredményeket mutat a szegénység csökkentésében, és ez hozzáadott értéket képvisel. A mezőgazdasági termelők a gyümölcs és zöldség ágazatban, illetve más ágazatban is különböző agregációkba tömörülnek. Vannak olyan mezőgazdasági termelők, akik termelőszövetkezetekben működnek, tömörülnek, és így végeznek export tevékenységet, és van egy logisztikai szervezet is, a COPAC, amely több mint 1400 taggal rendelkezik. Ezek olyan mezőgazdasági termelők, akik együtt dolgoznak, együtt termelnek, és megfelelő munkakörülményeket biztosítanak. Van egy ezen fölüli szervezet is, amely a piacra való hozzáférést szabályozza, illetve biztosítja. Tehát azt nem lehet e, ugye elképzelni, hogy egy kis termelő, egy-két hektáros termelő európai szintű piacot próbál megtalálni. Fontos, hogy agregációk jönnek létre, termelőszövetkezetek jönnek létre, és pontosan ez történik eh, Marokkóban. A több mint 400 mezőgazdasági termelőt eh, tömörít eh, például az egyik mezőgazdasági cég és azt hiszem, hogy ez nem is, nem is meglepő. Nem tudok olyan mezőgazdasági csoportról, amely 700 ezer hektárral szeretne rendelkezni. Természetesen örülnék ennek, hogyha lennének ilyen beruházások, Bové úr, szívesen várjuk Marokkóban, nézze, nézze meg, hogy ezeken a tiltott területeken nincsen semmilyen fejlesztés, nincsen mezőgazdasági termelés. Ami pedig a szociális hatást illeti, annyit szeretnék elmondani, hogy erőfeszítéseket teszünk. Tisztelt elnök úr, az önök parlamentjének támogatnia kell a erőfeszítéseinket, Marokkó erőfeszítéseit a szociális védelem területén. Több mint két éve kötelezővé tettük a társadalombiztosítást a mezőgazdasági dolgozók számára. 17-20 százaléka a mezőgazdasági dolgozóknak ilyen biztosítással rendelkezik. Egy királyi levelet, levelet adtak közre, amely kimondja, hogy egészségbiztosítást is kötelezően adni kell ezeknek a munkavállalóknak, és itt külön kitérnek a nők védelmére, hiszen nagyon gyakran a nők vállalnak úgy szerepet ezekben a mezőgazdasági vállalkozásokban. Amikor pedig a versenyképességről beszélünk, másfélszer akkor a a munkanélküliségi támogatás, mint más országokban, tehát azt mondhatjuk, hogy összevetve szomszédos országainkkal nagy lépéseket tettünk előre, és elköteleztük magunkat amellett, hogy a biztosítás területén fontos lépéseket tegyünk. A szakszervezetek nagyon is jelen vannak, nagyon fontos szerepet játszanak, és ők a és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a különböző szociális partnerek és a szakszervezetek közötti problémák megoldódjanak. Különösen gondolok itt a gyümölcs és, mező, és zöldségágazatra. hekt, 750 ezer hektáron ö, támogatást nyújt az állam 80%-ban, illetve 100%-ban a kistermelőknek azért, hogy a vízgazdálkodás területén hatékony, hatékony fejlesztéseket tegyenek. Ami pedig az európai piacot illeti, véleményem szerint túl kell lépnünk ezen a kérdésen, hiszen egy 2,5-es piaci részesedéssel rendelkezünk, nem töltünk be vezető szerepet, egy kicsi stratégiai szereplők vagyunk ezen a piacon, ez pedig azt jelenti, hogy a versenyképességünk csökkenni fog a következő évtizedben. Vannak más országok, mint Egyiptom és Törökország például, ahol a növekedés kétszer olyan mértékű, a, mint a nálunk, Például a narancs termelés visszaesett egy harmaddal. A korábbi 150 ezer tonnával összevetve jelenleg 90 ezer tonnát termelünk. Nem azért, azért, mert diversifikáltuk a piacunkat, és ez a versenyképességben hátrányosan érintett bennünket. Évek óta jelen vagyunk ezen a, ezen a piacon fontos szereplők vagyunk, éveken keresztül fontos szereplői voltunk ennek a piacnak, azonban fontos, hogy párbeszéd folyjon az érintett felek között, meg kell próbálni a legjobb árakat kialakítani, és úgy lehet az európai piacra is belépni. Ami pedig a kényesebb termékeket, az érzékenyebb termékeket illeti, nagyon élénk viták folytak ezen a területen, és önök is nagyon jól tudják, hogy ez a megállapodás négy éves tárgyalást igényel, tehát négy évi, éven keresztül tárgyaltunk azért, illetve ahhoz, hogy az Európai Bizottság és a Parlament elé tárjuk ezt a megállapodást. Az összes védelmi eszköz, védelmi ö, kitétel megvalósul, ott vannak a kóták, a vámok, illetve a védzáradékok is, hát mit tettünk, nem tettünk más, mint azt, hogy a következő öt évben megemeltük a kótát, azonban ezt összhangban tettük a zöldség és gyümölcságazat fejlődésével. Egy-egy 5-3 százalékos fejlesztésről van szó, tehát ehhez igazítottuk a tarifákat is. Ez pedig azt jelenti, hogy a WTO szabályozásainak megpróbáltunk megfelelni, illetve hogyha nem feleltünk meg, akkor pedig ezért megfizettük az árat. Tehát szeretném megnyugtatni önöket, hogy nagyon fontos, hogy ne tegyük tönkre ezt a piacot, és ezek a piaci szereplők segítsenek a mezőgazdasági termelőknek. Ahogyan elmondtam a bevezetőmben, a mezőgazdasági ágazat munkahelyeket teremt, és segít a szegénység leküzdésében, és nagyon fontos, különösen a vidéki területek szempontjából ez az aspektus. Hogyha a munkahelyet szeretnénk teremteni, hogyha a fejlődéseket támogatni szeretnénk, ha azt akarnánk, hogy, hogy egy stabil, egy fejlődő országot hozzunk létre, és nem szeretnénk, hogy kivándoroljanak ezek az emberek, ott hagyják Marokkót, és a munkahelyeket. Ez egy valós harc, egy valós kihívás, a szegénységgel szembeni harcunk, a szegénységgel való küzdelmünk, és ezért jöttem el önökhöz, hogy elmondjam, hogy a mezőgazdaság valóban egy szociális, gazdasági kihívást jelent az ország számára. Ami pedig a halászatot érinti, van egy halászati megállapodás, amelyről most folynak a tárgyalások. Egyetlen egy stratégiám van, ez pedig az, hogy azt kérem a tisztelt képviselő uraktól és hölgyektől, hogy jöjjenek el Marokkóba, nézzék meg, hogy mit tettünk a népért, a nép érdekében. Köszönöm. Uram, köszönöm szépen. Ezzel az eszmecsere végéhez értünk rövid záró észrevételekre visszaadjuk a szót az előadó számára. Merci. J'ai écouté avec Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon figyelmesen hallgattam a marokkói mezőgazdasági miniszter úr szavait, és úgy gondolom, hogy majd, ha a vitáink véget érnek, akkor valóban Marokkóban találkozhatunk. Nagy öröm lesz ez úgyhogy nincs bennem ellenérzés, e, ne gondolja senki ezt. Franciaország és Marokkó között hosszú kapcsolat van, nem mindig a legjobb volt ez, de hát megvan a kapcsolat. Hosszú a történelmünk. Nem voltam teljes mértékben elégedett az ön által adott válaszokkal, miniszter úr de ez is rendben van. Mindenképpen többet kellene tudnunk arról, hogy a, a mezőgazdasági nagyvállalatok mennyire folynak bele ezekbe a dolgokba, és a föld kérdése is fontos. Amiről beszéltem, 200 eh, ezer eh, hektárnyi öntözött földet jelent. Nem akarok erről most vitát nyitni, ami a szakszervezeti jogokat illeti. Nos, a 2011. évi jelentés különféle problémákra tár, vetett fényt, ezt sem akarom most megvitatni, de azonban szeretnénk visszatérni majd a bizottság részéről is a, a témára. Tudom, uram, hogy ez nem az ön ö, asztala, de van egy jogi kérdés, a nyugat-szahara kérdése. Itt a kereskedelmi jog problémája vetődik fel tehát meg kell vizsgálnunk, hogy mi a státusz a nyugat származó terményeknek, és miféle gazdasági visszatérülés származik majd arra a területre. Ezeket a kérdéseket nem ma kell megválaszolni, és a jogi kérdés, amit felvetettem, hogy Spanyolországnak például milyen jogi felelőssége van, Ugye nem a spanyol kormányra gondolok, nem a spanyol parlamenti képviselőket vádolom, azonban adva van egy helyzet. És ezért szeretném elmondani, hogy a jövőben, amennyiben vannak esetek, amelyek majd az Európai Bíróságon landolnak, lehetséges, hogy az érvelés nem lesz majd védhető. Most kell megtalálnunk a válaszokat, a megoldásokat, tehát hogy az érintett területekről származó terményeket különleges elbánás alá kell helyezni, és meg kell címkézni. Ez a kereskedelmi jog kérdése. Mindenképpen szeretném megköszönni a hozzászólását, és elnök úr, remélem folytathatjuk a meghallgatásokat is. Így van, ez csupán az első köre volt a véleménycserének, a nézetek cseréjének, nem francia-marokkói kérdésről beszélünk itt, hanem arról beszélünk, hogy ez a kérdés Marokkó és az Európai Unió között hogy alakul majd. Ezzel nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki eljött és részt vett ez, ebben a gyümölcsöző vitában. Köszönetet mondunk vendégünknek, a marokkói mezőgazdasági miniszternek is, hogy eljött közénk és részt vett a vitában. Merci, monsieur. Thank you. So, are we ready? Nos, mindenki felkészült a folytatásra? Tegnap a kilences témát eh, elhalasztottuk, visszatérünk rá. Ez az Európai Közösség, illetve Üzbegisztán közötti partneri eh, megbasz, eh, megállapodás kiterjesztéséről szól, alapjában véve a textil bilaterális eh, kereskedelem kérdéseiről van szó. Az előadó George Szabin Kutas, az első vélemény eh, csere során itt voltak az érintett felek, a civil társadalom részéről és az Ilótól. Ott elhangzott, hogy agályok vannak a tekintetben, hogy Üzbegisztánban gyermek munkát is alkalmaznak. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy Üzbegisztán képviselőjét is meghívtuk, de ő azonban nem jelent meg. Majd megkapják a dokumentumokat, amelyeket az üzbék nagykövetségtől kaptunk meg második körben következik az eszmecsere, és az előadója a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy az utóbbi eszmecserénk óta mindenki láthatja, hogy a kollégáim A kollégáimat nagymértékben foglalkoztatta a gyermekmunka kérdése. A gyapot A gyapot szüret alatt, és ezt a kérdést természetesen az emberi jogokhoz kapcsolták. Én személy szerint a bizottság, INTA bizottság tagjaként figyelembe veszem a e- múltkori eszmecsere során elhangzott véleményeket, és azt hiszem, hogy mindenképpen meg kell próbálnunk ezt az aspektust kibogozni, megvilágítani. Ezért azt javasoltam, hogy egy belső jelentés készüljön, egy tanulmány, amely megfelelő eszköz lenne arra, hogy a tanácsnak, a bizottságnak, illetve az üzbegisztáni kormánynak jelezzük, hogy a szakbizottságunkat nagyon foglalkoztatja, foglalkoztatják az emberi jogi kérdések, illetve a gyermekmunka problémája. Azt gondolom, hogy ez a jelentés hasznos lehetne az Európai Bizottság számára is, illetve a tanács számára is hiszen segítene ezen intézményeknek abban, hogy magyarázatot kapjanak Üzbegisztántól. Remélem, hogy látják, hogy pozitív a megközelítésem, senkit nem hibáztatok, senkit nem ítélek el, de azt szeretném, hogyha megoldást találnánk erre a problémára. Nagyon jól látják, hogy valós gondot jelent ez, aggályokkal tölt el bennünket, és az emberi jog tiszteletben tartása alapvető érték az Európai Unióban. Ezt a belső jelentést mindenki számára hozzáférhetővé tennénk, és várom a véleményüket, a megjegyzéseiket ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy tegnap, ha jól tudom, találkozott az Üzbék és EU Együttműködési Bizottság. Jó lenne meghallani, hogy mi történt ezen a tegnapi ülésen, illetve hát az ott elhangzottakat figyelembe kellene vennünk. Volt-e valaki, aki ott részt vett, és a bizottság részéről esetleg hozzászólna-e? A DG Trade képviseletében vagyok itt, és köszönöm szépen. A bizottság teljes mértékben ö, érti azt a politikai kontextust, amelynek keretén belül az Európai Parlament megvizsgálja ezt az ajánlást, ezt a tervezetet. Hadd mondjam el azonban, hogy a megállapodás miről szól és miről nem. Ez az üzbék partneri és együttműködési, együttműködési megállapodás 1999 óta megvan. A, az Európai Unió a fák országai közül jó néhányal írt alá ilyen megalapodás, például Kazasztánnal és Tajikisztánnal is. Ez a bizonyos PCA megalapodás számos területet ölel fel, energia, mezőgazdaság, valamint a technikai segítségnyújtás területét is van egy szektor benne, amelyik a javak kereskedelméről szól. A legkedvezményezettebb eh, nemzet státuszát eh, adjuk a Üzbegisztánnak. Ez nagyon fontos, mert Üzbegisztán nem tagja a WTO-nak, eh, a legkedvezményezettebb elbánást nem köteles alkalmazni velünk szemben. A jelenlegi PCA megállapodás minden ipari termék vonatkozásában ilyen elbánást biztosít, amit az EU Üzbegisztánba exportál. Ez a üz... Ez egyébként összhangban van azzal, hogy a nem VTO tagok esetében a legkedvezményezettebb díjtételeket alkalmazzuk. A, a mi textil exportunk Üzbegisztánba gyakorlatilag diszkrimináció tárgya lett, ezért vetődött fel a gondolat, hogy e, a ruhaipar, a konfekcióipar, illetve a textilipar termékeit felvegyük a megállapodás hatája alá. Az EU üzbegisztáni exportja szempontjából ez jogi bizonyosságot jelent. A módosítás nem változtatja meg e, az üzbék e, export helyzetét az EU irányába például nyers gyapotot exportálnak az EU-ba. Ez egyébként már nulla kulcsos vámtarifa alá tartozik. Ami pedig a gyermekmunka kérdését illeti, a bizottság teljes mértékben osztja a parlament nézeteit és aggájait. Kérdés, hogyan, hogyan oldjuk meg a problémát? A bizottság úgy szeretnék kezelni a helyzetet, hogy a politikai dialógus során Üzbegisztánnal mindenféle szinten szóba hozza a kérdést, például Barozó úr tárgyalásaival januárban és egyéb fórumokon az üzbég-EU kapcsolatok fejlesztése során. A bizottság egyébként szorosan figyeli, hogy Üzbegisztán mennyire tartja be az előírásokat a gyermek munkaterületén, az ILO, illetve az ENSZ egyezményekre is tekintettel e, látjuk, hogy az utóbbi években Üzbegisztánban történtek lépések a gyermekmunka e, e, kapcsán. Betartják az ILO előírásait a gyermekmunkával kapcsolatban. Ennek ellenére az üzbegisztáni gyermekmunka kérdése továbbra is nagyon súlyos aggodalomra ad okot a gyakorlatban. Ennél fogva a bizottsági eh, napirenden is kiemelt szerepe van ennek a kérdésnek, hiszen nem csupán eh, az egyezményeknek a ratifikációja, hanem a tényleges végrehajtása az, ami számít. A júniusi Genfi munkaügyi konferencián eh, hangsúlyoztuk, hogy aggájaink vannak a tekintetben, hogy a gyapott szület idején következetesen és ismétlődő módon használják a gyermekeket. Ma, illetve az idén a gyapott születre megfigyelő missziót küldtünk ki. A konferencia leszögezte, hogy ezt a megfigyelő missziót jó időben el kell meghívni, ami pedig a preferenciák rendszerével kapcsolatos témát illeti. Ez a konstrukció a fejlesztést szolgálja, a fejlődő országokat integrálja a világkereskedelem rendszerébe, ugyanakkor ösztönzi őket a nemzetközi egyezményekben található alapelvek betartására, ugyanakkor ösztönzést ad az alapvető reformoknak is a bizottság eh, nem támogatja a szankciókat, inkább az együttműködés, az átláthatóság és a dialógus az, amely, melyek alkalmazásával megvalósítani látjuk cél kitűzéseinket. Eh, amennyiben eh, a a nemzetközi egyezmények alapelveit súlyosan és ismétlődő módon megszegik, akkor a GSP rendszert fel lehet függeszteni. A bizottság, illetve az EU továbbra is arra ösztönzi Üzbegisztánt, hogy teljes mértékben feleljen meg és tartsa be a vonatkozó nemzetközi egyezmények előírásait. A bizottság szorosan figyeli, hogy mennyire tartják be Üzbegisztánban az ILO legutóbbi javaslatait, amennyiben az ILO tehát amennyiben fényderül arra, hogy rendszeresen és komoly mértékben megszegik a vonatkozó elírásokat, akkor az Európai Bizottság a tettek mezeire lép. Köszönöm szépen. A kérdésem az lett volna, hogy az együttműködési munkacsoporton belül volt-e valami újdonság. Ezek szerint semmi új nem történt tegnap elhangzott az előadó részéről egy kérdés, nevezetesen az, hogy amennyiben komolyan ö, megsérték a gyermekek jogait, akkor vajon ö, nem kellene alkalmazni a saját alkotmányunk jogait, ö, rendelkezéseit, amely azt mondja ki, hogy a kereskedelmi politikának összhangba kell lennie az Európai Uniónak E, a, az Európai Unió e, alapelveivel. Kill Nielsen az AFET részéről kért szót, rövid felvezetést kérünk tőle. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy nem jött el az üzbekisztáni nagykövet képviselője, hiszen a gyermekmunkára rákérdezhettünk volna, hiszen ez általában a gyapott szület időszakára összpontosít, összpontosul, azonban már május óta ö, dolgoznak az ültetvényeken, 40-45 napon keresztül, és nagyon, nagyon kiskorú gyermekeket dolgoztatnak itt ezeken az ültetvényeken. A nyári szünetet követően pedig részt vesznek a gyapott szüretben. Tehát nem csak konkrétan a gyapott szüret idején dolgoznak ezek a gyermekek, hanem más termelési időszakban is, és azt nagyon tudni kell, tudni kell, hogy egészségügyi szempontból nagy veszélynek vannak kitéve, hiszen rengeteg növényvédőszert alkalmaznak ezeken az ültetvényeken, és az egészségügyi körülmények nem megfelelőek. Tehát ezek, iskola, ezek a gyermekek iskola időben is dolgoznak, ezért e, ezt a kérdést mindenképpen föl szerettem volna tenni a nagykövetnek, kíváncsi lettem volna a véleményére, a reakcióira azon információt illetően, amit a civil szervezetektől kaptunk. Ezen kívül tudnunk kell, hogy Barózó úr is felvetette ezt a kérdést a nagykövetséggel szemben, de nem elég, hogyha csak beszélünk ezekről a kérdésekről. Valóban az egyezményeket ratifikálták, azonban egyáltalán nem valósították meg ezt a nemzetközi egyezményt, egyáltalán nem hajtották végre, csak ennyivel kívántam kiegészíteni a vitát. Köszönjük, akkor megnyitjuk a vitát. Tisztelt elnök úr, ügyrendi kérdés. Még három három pont maradt hátra, a Doha, az AKA és a közbeszerzési kérdések. 20 percünk maradt, hát nem tudom, hogy ezt hogyan fogjuk mind megvizsgálni. Azt hisz, július 13-át írunk, véleményem szerint egyszerűen nem lehet ennyi idő alatt ezeket a nagyon komoly és nehéz anyagokat megtárgyalni, úgyhogy mindenki csak két percet kap. Elnök. Igen, sajnálatta veszem ezt tudomásul, és én is osztom az aggájait. Sajnos eddig csak így tudtam eljárni. Megnyitjuk a többi résztvevő számára az eszmecserét. Van-e még valaki hozzászólunk? Úgy látom nincs. Akkor visszatérünk a téma előadójához. Data voi fi foarte succint. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét nagyon röviden szeretnék hozzászólni a vitához. Értem a bizottság véleményét, amit most hallottunk, de azt hiszem, hogy újdonságot nem tartalmazott az elmúlt alkalomhoz képest. Ezt az elnök úr is megjegyezte. Ahogyan már említettem, ez az interim jelentés segíthetne, segíteni fog az Európai Bizottságnak, és úgy gondolom, hogy a kollégák bölcsességével, segítségükkel nagyon jó jelentést tudunk majd készíteni, és jó döntéseket hozhatunk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Augusztus 30-án tűzzük ezt újra napirendre. A 23-as napirendi pont következik, remélem ez rövid lesz a Dohai fejlesztési menetrend pillanatnyi állásáról beszélünk. Úgy gondolom, hogy ennek a lényegi részét már elintéztük. Egy állásfoglalás tervezetről van itt szó, ezt megtalálják a kiosztott anyagban. Igazából a módosítások határidejéről kell döntenünk, mert úgy érzem, hogy a témával kapcsolatban nem kell vitát nyitnunk. A javasolt módosítási határidő az 2011. augusztus 2. 18 óra. Észrevétel van? Nincs. Akkor 24. 24. Eh, pont az Euró-Mediterrán eh, megállapodásnak a kiegészítő jegyzékkönyve az Európai Közösség és Izrael között eh, az ipari termékek megfelelőségi vizsgálata és elfogadása, ezt betűszóval AKA megállapodásnak fogjuk nevezni tehát az ipari termékek és áruk megfelelőségű vizsgálatáról van szó, tehát a feleknek egyetértésre kell jutni a tekintetben, eh, hogy eh, az ilyen eh, termékek esetében elállnak a vizsgálattól, mert hiszen a megfelelőségi vizsgálatot a származás helyén végzik el. Ezek után léphetnének be a termékek az európai piacra, úgy, hogy előzetesen a megfelelő, megfelelőségi vizsgálatot Izrael területén elvégezték, illetve ugyanezt történik az Izraelbe irányuló európai termékek esetében is. A parlament tavaly tárgyalta ezt az ügyet, azóta tulajdonképpen befagyott a téma, hiszen ez a bizottság nem akart további vitát. A, az előadó azt fájlalta, hogy ez a dosszié igazából nem került a bizottság elé. A koordinátorok végül is úgy döntöttek, hogy így fogalmazok, hogy felolvasztják újra előveszik ezt a dossziét. E, az első előadó e, időközben feladta a témát, úgyhogy új előadót kellett e, választani, senki nem jelentkezett erre. Úgyhogy én, mint a bizottságnak az elnöke, én vagyok az utolsó bástya kvázi raportőrként, nem azért, mert akartam, hanem mert rám esett a feladat. Ugye nem kell külön elmondani, hogy mi volt az oka annak, eh, hogy eh, ezt a jelentést eh, polcra tették a koordinátorok megbeszélései során. Az a kérdés, hogy vajon magasabb sebességfokozatra kapcsoljuk-e az izraeli Európai Uniós kereskedelmi kapcsolatokat ennek a folyamatnak a révén, de hát különféle problémák vannak, mint például a telepek kérdése, meg a gázai kérdés. Mivel én nem egy hétköznapi értelemben vett téma előadó vagyok, hanem kvázi felelős vagyok a témának, mint a csoport elnöke. Először szeretném eh, megtudni, hogy a bizottságban itt milyen a hangulat, hogyan látják ezt a témát, illetve azt is, hogy önök szerint mi legyen az én pozícióm. Úgy gondolom, hogy a dosszié tartalmának ismeretében az a legjobb, hogyha a bizottság véleményét is megtudom, úgyhogy most átadnám a tagoknak a szót. Először talán az árnyék előadókkal, jelentéstevőkkel kellene kezdeni. Lucia Enikenével a néppárt részéről megadnám a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák! több mint egy éve mérlegeltük ezt, most végre elkezdtük ezt az izraeli EU megállapodás tárgyalását. Én úgy gondolom, hogy politikailag itt a pillanat, hogy újra elővegyük ezt a témát. Ez a megállapodás technikai jellegű, és mindkét érintett fél számára jó tudják, hogy Izrael keményen dolgozott annak érdekében, hogy ez az AKA e, megállapodás létrejöhessen. Ennek a célja az, hogy megkönnyebbítse a piachoz való hozzájutást, a megállapodás, amely végül is létrejött, kölcsönösen elismeri a jó gyártási gyakorlatot, GMP az angol betűszó. Ez jó, jó mindkét oldalon a cégeknek és a gazdasági hatóságoknak. Ezzel meg lehet szüntetni a hosszadalmas és drága eljárásokat, például gyógyszerkészítmények esetén. Egyébként arra számítunk, hogy javulnak a piacra való, a forgalomba helyezés időbeli körülményei is. Ez több mint három évig tartott Izrael számára, hogy a gyógyszer, gyógyszerkészítmények eh, területén a jó gyártási gyakorlatokat átültessék. Eh, Izrael egyébként a, a jogi szabályozási kereteit eh, közelítette az Európai Uniós szabályokhoz. Az AK megállapodás lehetővé teszi, hogy kibővítsük a hatályt, más ipari termékek is a hatály alá kerülhessenek. Vannak egyéb prioritást élvező ágazatok Izrael és Európai Unió között, mint például a gépgyártás, illetve az egészségügyi eszközök területe. Az Izrael nemzeti jogát összhangba hozzák az EU joggal. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a közösségi vívmámok, vívmányok kiterjednek Izraelre is, és egyéb területekre is. Ez a, úgy gondolom, hogy érdekünk, hogy Izrael ezeket a változtatásokat végrehajtsa. A tanács 2010-ben e, ezt a megalapodást jóvá hagyta. E, meg kell mutatnunk, hogy e, az új hatásköröket meg tudjuk valósítani a gyakorlatban is a Lisszaboni szerződés után. Nincs semmi értelme, hogy az elfogadási eljárást elhalasszuk, illetve elhúzzuk. Itt elsősorban és leginkább arról szól a megállapodás, hogy az EU e, jogát, illetve előírásait kiterjesztjük Izraelre is. Ezek egyébként gyógyszerészeti e, készítmények, nem fegyverek. E, én szeretném, hogyha az Európai Parlament jóváhagyását megadná. Köszönöm, Belder úr. A következő az Európai Parlamenti Delegáció vezetője Izrael és az Európai Unió között. Elnök úr, köszönöm szépen. Elég egyértelmű, hogy ez az úgynevezett AK megállapodás kölcsönös kereskedelmi előnyöket tartalmaz Európai Unió és Izrael számára, ahogy ön is említette. Az izraeli EU delegáció vezetője vagyok. Magam is nagy várakozással várom, hogy ezt a megállapodást jóvá hagyják. A Knessetben a partnereimmel hosszas beszélgetéseket folytattunk, nem egészen érték a parlament, az Európai Parlament álláspontját, ennek a, a bizottságnak a magaviselete, a magatartása nem érthető a számukra. Ez elég egyértelmű a megállapodásnak a hatása Európában is és a közel-keleten is. E, mindenképpen vállalni kellene a felelősséget, hagyják jóvá az AK megállapodást. Akolino úr, ugyancsak a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, rövidre fogom a mondandómat, hiszen nagyon későre jár az óra. Itt tényleg az a fontos, hogy felelősen alakítsuk ki ezt a szöveget. Ez egy nagyon is technikai jellegű szöveg, amit mélységében meg kell vizsgálnunk, és hát a folyamatot a végéig el kell vinnünk. Egyszerűsítenünk kell az eljárásokat, csökkentenünk kell a vállalatok számára felmerülő költségeket, és fontos az is, hogy bizonyos szabványokat, sztenderdeket fogadjunk el a legmagasabb szinten. Csökkentjük az, csökkentjük az egyes eh, gyógyszereknek az árát, az azokkal kapcsolatos költségeket. És hát vannak más politikai megfontolások is, amelyeket figyelembe kell venni, és így kell, hogy a végére járunk a történetnek. Köszönöm szépen. J'avais eu l'occasion euh, de, de... Lehetőségem nyílt arra, hogy beszéljek erről a témáról több alkalommal, koordinátori ülésen például, és úgy érzem, hogy a koordinátori álláspont a megfelelő irányba halad, azért, mert még akkor is, hogyha kereskedelmi politikáról van szó, akkor is politikai lépés ez, és nem csak egy technikai döntés, mint ahogyan erre többen is rámutattak. És fontos, hogy ezt így is lássuk. Ez nem azt jelenti, hogy Izrael és az Európai Unió között ne szeretnénk megerősíteni a kapcsolatokat, de a világnak ez a része, ahol, ugye, és itt felmerül az arab tavasz kérdése is, ez egy nagyon fontos szerepet képvisel politikai szempontból, illetve szimbolikus szempontból is, és az izraeli kormányjal jelenleg ugye a kapcsolatainkat megpróbáljuk megfelelő helyre tenni, erőfeszítést követelünk tőlük, és az utolsó francia álláspont alapján e, meg a kvartettel megpróbáltak ugye egy béke folyamatot elindítani, azt azonban, ezt azonban az izraeli hatóságok eltörölték, és, és azt látjuk, hogy a kormány nem a béke útján halad ez pedig igazságügyi kérdés, illetve fölmerül az is, hogy megfelelő jelzést adjunk a világ ezen részének. Az Európai Unió érdeke az, hogy egy kicsit részletesebben megvizsgáljuk ezt a dossziét, illetve kapcsoljuk azt az izraeli kormány azon akaratához, hogy valóban a tárgyaló asztalhoz üljenek, és a telepek kérdésében valamilyen megoldás szülessen, kijussunk a zsákutcából, és megoldást találjunk a palesztin partnerekkel egyet. Természetesen ugye ezt a külügyi bizottsággal is fölvetettük, azonban ezen kezde, kezdeményezés befagyasztották. Természetesen mindenkinek megvan a maga véleménye ebben a témában, és lobby tevékenységnek voltunk a tanúja, azonban nagyon szeretném, hogyha megfelelő időt szállnánk erre a dossziéra, nem pedig gyorsított eljárás keretében próbálnánk ezt kezelni, ne az Európai Parlament napi rendjéhez igazítsuk. Fontosnak tartom, hogy rászálljuk a megfelelő időt erre a dossziéra, és a és végül egy jelentést tudjunk készíteni róla. Még tíz percig van tolmácsolás, és döntést kell hoznunk egy további kérdést illetően, és ezért arra kérek mindenkit, hogy nagyon röviden szóljon hozzá ehhez a vitához, és a következő ülésen, augusztusban ismét napirendre tűzzük majd ezt a kérdést, és akkor alaposabban körüljárhatjuk ezt az anyagot, méghozzá mélyrehatóbban és alaposabban. Ezzel le is zárom a felszólalók listáját, és azt kérem azoktól, akik a listán vannak, hogy nagyon röviden szóljanak hozzá a vitához. Metünk Kazaki a szó először. Nos, való, valá, valóban nagyon hosszú utat járt már be ez az AKA kérdés, és végül eljutott a mi szakbizottságunkhoz is. A koordinátorok ülésén a politikai frakciónk, illetve más frakció is úgy érezte, hogy a jelenlegi fázisban nagyon nehéz és érzékeny kontextust kell figyelembe vennünk. Ott van a béke folyamat, illetve az Izrael való kapcsolatok. A, szakbizo- a bizottságunk feladata, hogy megfelelően kezeljük ezt a kérdést, és a megállapodást fenntartásokkal kezeljük. Hiszen a piacon, illetve azt látjuk, hogy a, a folyamatok területén nem történt előrelépés. Mivel vitát folytatunk erről a kérdésről itt a szakbizottságban. Föl kell tennünk a kérdést, hogy a jóváhagyásunk, a beleegyezésünk ebbe a megállapodásba jó eredményt hozna -e. Saját véleményem, illetve kollégáim véleménye is az, hogy ez kétséges. Nem tudom, nem hiszem, hogy ez konstruktívabb megközelítéshez vezetne Izrael részéről. Имаме вече някакво illetve Izrael és a palesztin hatóság közötti kapcsolatokat előre mozdítaná ezért, mivel már van álláspontunk ebben a témában, és nagyjából megállapodtunk ebben. Úgy érzem, hogy több időre van szükség mélyrehatóbb elemzésre a technikai, illetve a politikai aspektusok körüljárására is. Ezért egyetértek, hogy halasszuk el ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök a következő hozzászóló, Helmut Schulz. Meg is adom neki a szót, tessék. Helmut Schulz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövidre fogom a szót. Jól lehet, hogy nagyon nehéz vitáról van szó, és ilyen későn kell beszélnünk erről a témáról. Természetesen parlamenti politikus, parlamenti képviselő politikusok vagyunk, és nem csak eh, műszaki kérdésekkel foglalkozunk, hanem ehhez kapcsolódóan politikai kérdésekkel, és az alkalom megállapodás, akárhogy is hívják majd a jövőben, természetesen egy politikai folyamat eredménye, különösen a jelen időszakban. Éppen ezért azt javasolnám, hogy ténylegesen szakbizottságként szakítsunk időt erre a kérdésre, eh, ugyanis nem csak műszaki, technikai kérdésekről van ebben szó, hanem egy nagyon is átpolitizált folyamatról, és ennek az a az a bája, hogy azt határozza meg, hogy ezt a konfliktust a különböző oldalakon hogyan kezeljük. Például a Knesset éppen ma számoltak be erről az újságok, azt döntötte el, hogy hogy mindazok az izraeli polgárok, akik megpróbálnak megpróbálnak a telepeken különböző terbe, telepekről különböző termékeket kicsempészni, azok, azok büntető eljárás alá lesznek vonva. Tehát itt erről beszéltünk teg, tegnap is, ma is, ezek mind az egész problémakörnek a részei, ezek a dolgok, éppen ezért fontos, hogy lássuk, hogy több időre van szükségünk, és mi koordinátorként, és itt csatlakozom Káder Arifhoz, mi eh, a koordinátorok úgy döntöttünk, hogy egyetértünk azzal, hogy, hogy merre megyünk, de először is meg kell állapodnunk, hogy mer, hogy... Köszönöm kollégák! A következő alkalommal fogunk erre a témára visszatérni. Jegyeztem, tudomásul vettem az elhangzott gondolatokat. Döntenünk kell a 26-os napirendi pont vonatkozásában. A módosítási határidőt kell elfogadnunk. A, a közbeszerzési eljárás modernizálásáról szól az anyag. Kader Arif a szerző arra kér, kérem az elnök székből Kader Arif urat, hogy röviden vezesse fel ezt a témát. Utána megbeszéljük a módosítások begyújtásának határidejét, illetve az anyagnak a vitáját augusztus 30-án folytatjuk le a szavazás előtt. Arif úr, egyetért? Monsieur le Président, l'avis que je vous présente rapidement, comme vous le demandez. Nagyon röviden, elnök úr, ahogyan kérte, az Európai Bizottság megfelelő lépéseket tett annak érdekében, hogy a piachoz való kölcsönös hozzáférést biztosítsa, a harmadik országokkal való kapcsolatok nagyon fontos szerepet töltenek be az Európai Unió számára, és természetesen ott vannak a külföldi versenytársak, akik gazdasági és szociális dömpinget alkalmaznak azért, hogy Európában szerződéseket kapjanak. Nagyon sok példát mondhatnánk, az Európai Uniós politikát támogatni szeretnénk, a fenntartható környezetvédelmet és társadalom, társadalmi fejlesztést is. Ez nagyon fontos kitétel az árképzés, illetve a piachoz való hozzáférés mellett hiszen fontosnak tartjuk azt is, hogy a kisvállalkozások is lehetőséget kapjanak. Nagyon rövid megjegyzés kérek, hiszen utána nem lesz majd tolmácsolás. Condivido gran parte de, delle caratter... Nos, akkor én is rövidre fogom a mondandómat, a, a különböző a jelentésnek a különböző jegyeit, azokat ismertetve a jelentéstevő, egy-két dologról szólnék csak. A modernizálás, konszerűsítés esetében az online eh, eljárások bevezetéséről is van szó, ennek lenne értelme. Aztán szeretnénk visszaszorítani a korrupciót, a szervezett bűnözést, aztán vannak ugye olyan vállalatok, egyes vállalatok, amelyekről az a hír járta, hogy adott esetben a maffia irányítása alatt állnak. Nyilván az ő eh, térnyerősüket is vissza kell szorítani, és itt vannak az európai termelőknek az előnyben részesítése, tehát ezek azok a szempontok, amelyekkel majd foglalkoznunk kell. For your understanding, so let's... Uh, köszönjük szépen, köszönjük a megértésüket, a következő a helyzet. Augusztus 30-án a szavazás előtt eszmecsere, július 15-e 12 óra a módosítók benyújtásának a határidője, tehát augusztus 30-án szavazunk, előtte vita lesz. Köszönjük szépen! Egyéb ö, témáink nincsenek, elmondom önöknek, hogy ez egy kimerítő ö, munkaülés volt. 26 dossziét néztük át. Szerintem a parlamenten belül ennek a bizottságnak a legnehezebb a dolga, és tulajdonképpen a legkisebbek közé tartozunk. Köszönöm a megértésüket és az együttműködést. Mindenkinek kellemes nyári vakációt. It was fixed.